kormány Ugandá, Uganda vonatkozásában az antihomoszexualitásról szóló törvénytervezet. Először Cashman kollégának adok szót a témában. Thank, thank you, President. Köszönöm szépen, elnök úr. És elnézést kérek a háztól, hogyha a napi rendi ügyekkel foglalkoztunk és a diszkrimináció kérdését vettük fel ugandai parlament előtt van most egy törvénytervezet, és az a kérdés, hogy mi fog történni. A kotonúi egyezményt, az emberi jogokat sértik meg, nem, nem tudom, hogy ennek mi köze van hozzánk. Tehát mindenki személy, aki állítólagosan homoszexuális, életfogytig tartó börtönbüntetéssel, adott esetben halálbüntetéssel sújtható. A ö, biz, pénzbírságot és három évi börtönbüntetést is kaphatnak a leszbikusok például akik 24 órán belül nem jelentenek ilyen eseteket, ugyancsak ilyen büntetéssel sújthatók. Az a házi úr vagy házi asszony, aki e, e, homoszexualitással gyanúsítható személynek ad ki lakást vagy szobát, 7 év börtönnel büntethető és mindenki, aki a homoszexuális vagy leszbikus közösséggel dolgozik, orvosok, egészségügyi szakszemélyzetek ugyanúgy büntethető. Ezért nagyon fontos, hogy azt mondják, hogy ezt azért akarják, hogy a fertőzés terjedését meggátolják. Ez mindenképpen kárt okoz, és meg kellene védenünk azokat, akiket senki más nem tud megvédeni, illetve nem akar. De biztoshoz fordultam a brit-svéd kormányhoz, valamint Obama elnökhöz, illetve a külügyi bizottsághoz. Tehát kérem a házat, hogy nagyon nagy jelentőséget tanúsítsanak ennek Ugantában, az nagyon fontos kérdés. Köszönöm, Cashman kolléga. Következő. Sáki asszony szintén a szerzők nevében. Kettő perc. Köszönöm a szót. Üdvözlök mindenkit, aki itt van. Az ugandai parlament egyik tagja az elmúlt évben egy homoszexuális elleni törvénytervezetet nyújtott be, így a homoszexuális személyek börtönbüntetést vagy akár halálbüntetést is kaphatnának de nem csak azokat sújtja ez a törvénytervezet, akik homoszexuálisok, hanem azokat is, akik nem jelentik a homoszexuálisokat, és azokat is, akik homoszexuálisokkal foglalkoznak. Mi úgy gondoljuk, hogy a szexuális irányultság alapvető emberi jog, és ezt az emberi jogot fogják itt sárba taposni. Ezek egyébként nem európai értékek, hanem univerzális értékek. Egyébként magát a halálbüntetést mindenképpen elutasítjuk bármilyen okból. Az egész nemzetközi közösség aggódik azok miatt, a humanitárius szervezetek miatt, amelyeknek esetleg meg kell szüntetniük a tevékenységüket Ugandában. Obama elnök és más szervezetek is már elítélték ezt a törvénytervezetet, sőt, kimondták, hogy minden olyan törvényt meg kell szüntetni Ugandában, ami kriminalizálja a homoszexualitást. Köszönöm. Vielen Dank. Als nächstes ebenfalls für die Verfasser Szintén a szerzők nevében Teno kolléga. Elnök úr, Uganda keresztény ország, ahol a tradicionális értékek jelennek meg. A ott tilos, ahogy több más afrikai országban is. Óvatosnak kell lennünk a liberálisabb és toleránsabb értékeink mások felé közvetítését, hiszen ez néha kontraproduktív lehet. Azonban nem lehet, hogy ne emeljük fel a hangunkat ez ellen a botrányos törvény mellett, ez teljesen aránytalan térséggel mm, nem helyén való, és nagyon káros. Ezen túlmenően károsítja Uganda imidzsét az egész világon. Uganda nagyon sok fontos lépést tett az elmúlt évtizedekben, bizonyos értelemben Afrika fejlődésének egy modellje is miért kellene ezt a jó szándékot, ezt a, ez a jó előrelépést elhajítani, és miért kellene irány szintjére süllyedni, ahol ugye nyilvánosan kivégeznek homoszexuálisokat. Fel kell emelnünk a hangunkat, és talán ezzel meg tudjuk nézni az ugandai, meg tudjuk az ugandai elnököt, hogy ezt vétozza meg. Elnök. Köszönöm a kolléga, a szerzők nevében Lunacek asszony kettő percben. Nagyon köszönöm. Az előttem szólók már ismertették a ugandai parlamentben lévő törvénytervezet részleteit. Röviden hadd mondjak el egy történetet. Négy-öt évvel ezelőtt én is Kampalában voltam, és Kampalában találkoztam homoszexuálisokkal, leszbikusokkal és transzexuálisokkal egy pizzeriában, amit már mondottam, mivel erre a tulajdonos engedélyt adott egy miniszter bejelentette azon az estén, hogy raziák lesznek ott, ahol ezek a személyek találkoznak. Én is féltem egy kicsit, ugyanúgy, mint a ugandai homoszexuálisok és leszbikusok. Hál' Isten nem történt semmi aznap éjjel azonban az ugandai homofóbia kezdetét érezhettük. Most pedig itt van ez a törvénytervezet, melynek értelmében nem csak büntetik a homoszexualitást, hanem ráadásul halálbüntetéssel büntetik. Hölgyeim és uraim, oly sok afrikai államfő sokat tett tényleg az országáért, és most egyszerűen azt mondjuk, hogy a homoszexualitás nem afrikai dolog, szerintem az rossz megközelítés. A homoszexualitás minden kultúrában, minden kontinensen mindig is volt, meg lesz is, teljesen mindegy, milyen törvényeket fogadunk el. Nagyon örülök, hogy sikerült közös állásfoglalást elkészítenünk, nagyon fontos ezt kifejezésre jutatnunk, és az Ugandában ezen személyek jogait erősíteni. Nem szabad, hogy ehhez ne mondj, ne, erről ne szóljunk semmit. Az emberi jogokkal az egész világon foglalkoznunk kell. Az ugandai képviselőket is emlékeztetni kell arra, hogy a katonai egyezményben többek között biztosítva vannak az emberi jogok és az emberi méltóság. Ezt mindenkinek be is kell tartania. Remélem, hogy az állásfoglalás egészében elfogadásra kerül, hiszen fontos az, hogy azok a szervek, akik ezen személyek jogaival foglalkoznak, őket is támogassuk az EU egész részéről. Strifler asszony következik. Igen, elnök úr, tisztelt biztos úr, kedves kollégák! a kérdés, amivel most foglalkozik az Európai Parlament, azt mondanám, hogy az homoszexualitás elleni törvény, ami az ugandai parlament előtt van, alapvetően sárba tiporja az alapjogokat, és nem szabad, hogy elfogadják a homoszexualitást kriminalizálni. Több év óta a civil szervezetek arról beszélnek, hogy milyen erőszakosan lépnek fel ezekkel a rétegekkel. És hogyha ezt a törvényt elfogadják, ez tovább súlyosítaná a helyzetét a homoszexualitásoknak, illetve a szeropozitív személyeknek. Ez, egy, ez nem egy megfelelő fellépés az AIDS terjedés előtt. Ez arra kötelezi a lakosokat, ha az orvost, a szülőjét, a tanárát a homoszexuális személynek, hogy feljelentse őket, mert egyébként ő is börtönnel büntethető. Ugyanakkor ez akadályozza a civil szervezeteknek, nemzetközi szervezeteknek, humanitárius szervezeteknek a munkáját Ugandában ahogy ez a kampalai ö, ö, parlament elé került, meg félbeszakítja az elnök. Felbesz... Arra kérném, hogy lassabban olvasson. Tehát amint a kampalai parlament elé benyújtották ezt a törvénytervezetet, az emberi jogok védelmezői a világ minden részén elítélték. Franciaországban, az Egyesült Államban, az Európai fejlesztési biztos Dögüszt úr is erre felhívta a figyelmet. Ugandának is be kell tartani a nemzetki jogot és a kotonói egyezményt nagyon sürgősen el kell járnia az Európai Uniónak is, hogy ugandai kötelezettségeit felülvizsgálja, hogyha ez a helyzet nem változik. Köszönöm, elnök úr. Frau Kollegin, Frau Kollegin, wenn Sie, Sie hätten noch zwölf Sekunden Zeit gehabt, Sie hätten etwas lang... Még volt 12 másodperc, ha kicsit lassabban olvasott volna, akkor még többen élvezhettünk volna jó és minőségi tolmácsát. Azok, akik csak felolvasnak, azoknak mindenképpen azt javasolnám, hogy bocsássák a tolmácsok rendelkezésére. Ez a tolmácsás minőségéhez is hozzájárul, és ez a kérdéshez csatlakoznak a tolmácsok is. Most a frakciók nevében Kacmarek kolléga következik a néppárt nevében, tessék. Pánisztva Niektórzy uważają, że nie powinniśmy zajmować... Elnök úr, hölgyeim és uraim! Valóban foglalkoznunk kell ezzel a kérdéssel, mert a homoszexuálisok jogait igenis meg kell védenünk. Vannak, akik azt mondják, hogy esetleg túlzottan kiszélesítjük az emberi jogokat, hogyha a homoszexuálisok jogait is védjük, de hát, hogyha emberi jogokról beszélünk, akkor ez alá minden embert oda kell érteni, és az embereknek a szexuális beállítottságát is szabadságjogként kell kezelnünk. Ez a típusú diszkrimináció tehát mindenképpen emberi jogokkal történő visszaélés. Ugandában és több afrikai országban is elítélik a homoszexualitást, és azzal vádolnak minket, hogy mi neokolonialista módon beavatkozunk az ő ügyeikbe, és hogy nekünk semmi közünk az ott élő emberek jogaihoz. Mi természetesen Uganda szuverenitását és más afrikai országok szuverenitását nem szeretnék megsérteni, de egy ilyen jellegű helyzetet nem tudunk eltűrni. Köszönöm, Arif kolléga következik a szocialisták nevében. Tisztelt elnök úr, kedves kollégák! Örülök annak, hogy ma beszélhetünk a homoszexualitás elleni törvényről, amit szeptember 27-én nyújtottak be az ugandai parlamentbe. Egyre jobban azt tapasztaljuk, hogy az emberi jogokat megkérdőjelezik, és az Európai Parlamentnek fontos, hogy álláspontját kifejezze azzal kapcsolatban, ami történik, és felszólítsa az ugandai parlamentet, hogy utasítsa el ezt a törvénytervezetet, és vizsgálja felül a nemzeti jogot úgy, hogy a homoszexualitás ne legyen bűncselekmény. Ahogy Kasmán úr is elmondta, nem kormányzati szervek is már elmondták a véleményüket ezzel kapcsolatban, és ez akadályozza az éceleni küzdelmet is. A legtöbb tagállam a nyilatkozatokkal, amit Obama elnök tett, már elütélték ezt a kezdeményezést. Tehát felkérem a bizottságot, hogy amennyiben elfogadnak ezt a törvényt, akkor Ugandával kapcsolatos kötelezettségvállalásainkat vizsgáljuk fel. Uganda ezzel megsérti nem csak a nemzetközi szerződéseket és megállapodásokat, hanem a kotonói egyezményt is, aminek értelmében az unió támogatását élvezi. Mindenki szabadon dönthet kell, hogy dönthessen a szexuális beállítottságáról, anélkül, hogy emiatt büntetnék. Köszönöm szépen. Az öldek nevében kettő percben Romeva Vida úr következik. Köszönöm. Az ismert okokból kifolyólag Ugye nem beszélhetünk amit a Heidler esetéről, Ugandáról beszélünk, de persze ez is megérdemli a figyelmünket, és emlékeztet arra, hogy homofóbiával kapcsolatos törvénytervezetekkel foglalkoznunk, ugye foglalkoztunk a kisebbségek jogaival és hasonlókkal. Az annak a képviselőnek az eset, aki ezt benyújtotta, az a politikai választ kell adni az LGBT személyeket ugye halálbüntetéssel vagy életfőtig tartó börtönbüntetéssel sújtják. Vannak olyan rendelkezések, amelynek értelmében három éves bebörtönzés lehet olyan esetben, aki nem jelenti be azok személyazonosságát, akiről tudja, hogy LGB vagy T. Mindez azt jelenti, hogy mi is simán bebörtönözhetőek vagyunk ilyen okokból kifolyólag. A szexuális orientáció a, a személyis személyiségi jogok részét képezi, a diszkriminációmentességet kell elősegíteni, és garantálni kell a személy szabadságokat amennyiben elfogadják ezt a törvényt, úgy eh, állami és civil szerveknek a tevékenységét fel kell függeszteni legalábbis bizonyos területeken. A tanácshoz és a bizottsághoz kell fordulnunk, eh, amennyiben elfogadják Ugandában ezt a törvényt, hogy gondolják át az országgal kapcsolatos eh, tevékenységeket. Hadd emlékeztessém az ugandai kormányt a katonai egyezményben és nemzetközi jogban foglalt kötelezettségeire. Köszönöm, Gomez A minden eh, rendelkezésünkre álló eszközzel, amik a katonai egyezmény keretében eh, megvannak, azonnal fel kell lépnünk, és ennek a kezdeményezésnek az azonnali felfüggesztését kell követelnünk mindenféle gazdasági együttműködést meg kell, eh, fel kell függesztenünk Ugandával. Amikor hallottuk ezt a szomorú történetet az ugandai szomoszexualitásra. Csak hogy néhány példát mondjak, láttuk, hogy a homofóbia nagyon sok kultúrában még milyen gyök, ott van és gyökerezik. Ez igazán megdöbbentő. Az amerikai keresztény evangélikus ö, jobboldal is ö, fizeti ezeket a kezdeményezéseket. Európának mindent meg kell tennie a terepen ezekben az érintett országokban, hogy mindenképpen ezt az obszkurantizmus ellen fellépjen, és ezeknek a, az intoleránsoknak a fellépését megakadályozzuk. Köszönöm. Ez benne a jogászia a következik egy percben. Me congratulo, señor presidente. Elnök úr, nagy örömömre szolgál, hogy egyhangúság alakult ki minden frakcióbeli kolléga között, hogy el kell ítélnünk ezt a törvénytervezetet, ami teljesen elfogadhatatlan. Tehát nagyon örülök, hogy a parlament végre egyhangulag foglal döntést valamilyen kérdésben. Tulajdonképpen azért kértem szót, hogy ezt elmondjam, hogy mennyire örülök ennek az egyhangú véleménynyilvánításnak. Michael Cashmanhez és a többi szerzőhöz szeretnék szólni azzal, hogy a homofóbia elleni harcot mindenképpen el kell indítanunk és meg kell erősítenünk, különösen olyan esetekben, ahol a homoszexualitást halálbüntetéssel büntethetik. Remélem, hogy az Európai Bizottság szintén keményen fog állást foglalni, és mindent megtesz annak érdekében, hogy ez a törvénytervezet soha ne válhassék törvényé. Reméljük, hogy Uganda visszatér a demokrácia útjára. Köszönöm. Prédász kolléga következik a Kecsdi elkeretében. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretném elmondani, hogy egyszerűen fel vagyok háborodva emiatt a törvénytervezet miatt. Ez büntényé teszi a szexualitást, és büntethetővé teszi azt is, aki nem ad információt, nem jelenti fel a szexuális orientációját más személyeknek. Ez elfogadhatatlan. Az a vita, amit itt folytatunk, illeszkedik abba a kontextusba, amikor a kotonói egyezmény másodszori felülvizsgálatáról beszélünk. Uganda is aláírója ennek az egyezménynek és ez az egyezmény eh, azt is tartalmazza, hogy az emberi jogi rendelkezéseket be kell tartani. Készült eh, Jolly úr részéről egy jelentés a kotonói egyezménnyel kapcsolatban, és ez a vita, amit ma folytatunk, még hogyha egy kicsit eh, korábban is van ez, meghatározza azt a kontextust, amely keretében mindenképpen az ellen kell állásfoglalunk, ami Ugandában történik. Köszönöm a KCTI zárásaként. Tyler asszony következik. Puhemies, haluaisin vielä lisätä tähän sen, että ensi toukokuussa Ugandassa... Következőket hadd tegyem hozzá. Jövő májusban, Ugandában, Kambalában lesz egy konferencia, amely felülvizsgálja a, a római statútumot. meg kell vizsgálnia, fel kell vizsgálnia uh, Ugandának az összes jogszabályát, hogy ez összhangban van-e mindezzel. Elnök. Köszönöm a bizottság nevében Szamecki biztos úr. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők! A bizottságot nagyon foglalkoztatja a homoszexualitás elleni törvénytervezet, amit a közelmúltban nyújtottak be az ugandai parlament elé. Amennyiben elfogadásra kerül ez a törvénytervezet, akkor ez komoly aggodalmakra ad okot. A bizottság úgy, úgy gondolja, hogy a homoszexualitás kriminalizálása, ahogy ezt a törvény előírja, előirányozza, az ENSZ emberi jogi konvencióját is sérti. Uganda aláírója ennek az egyezménynek, ezért ezt köteles betartania minden diszkrimináció és nélkül a nemzeti szabályoknak illeszkedniük kell az nemzetközi emberjogi szabályokhoz. Az Európai Európai Unió és támogatta az ENSZ deklarációját, amely 2008. decemberében született arról, hogy a homoszexualitást dekriminalizálni kell. De Hut biztos úr külön e, megfogalmazta aggodalmait Museveni elnöknek novemberben. Az emberi jogok betartása nagyon fontos a bizottság számára és az Európai Parlament számára is. Mindazonáltal elmondta, hogy bízik abban, hogy az elnök vezetésével az ilyen ö, visszalépést jelentő törvény nem kerül majd elfogadásra. Az ugandai misszióvezető ö, is el, ö, felvette kapcsolatot az ugandai kormányjal több alkalommal, találkozott a miniszterelnökkel, az igazságügyi miniszterrel, és a, ö, az Ugandai Emberjogi Bizottsággal is ezek december 3-án ennek eredményeként, illetve a Trojka és a funkcióban lévő külügyminiszter is elmondta aggodalmait és az alapvető szabadságjogok támogatása mellett foglalt állást, illetve felhívta Ugandát a kötelezettségeinek betartására. A miniszter a kulturális hagyományokat íra hivatkozott, és ugyanak is nyilvánvaló, hogy egy összehangolt kampány van, a, és a szegény embereket a homoszexualitás felé terelik. És elkötelezettséget vállalt arról, hogy személy szerint be fog számolni a parlamentnek, illetve a kabinetnek annak érdekében, hogy tájékozottan tudjanak majd dönteni. A bizottság reméli, hogy az Európai Unió és az ugandai partnerség segíteni fog abban, hogy felülvizsgálatra kerüljön a törvénytervezet, és összeilleszthető legyen a diszkrimináció mentességre a szexuális beállítottság tekintetében is. A Szemicki. Köszönöm Szemicki biztos úrnak, ezzel a ponttárgyalását lezárom a szavazásra, a megbeszélés végén kerül sor most hét állásfoglási indítvány következik Azerbajdzsánról a véleménynyilvánítás szabadsága vonatkozásában. Provéra úrnak adok szót kettő percben az ismertetésre. Grazie Presidente. L'Europa ha aperto un interessante progetto di